of att De... Alapodásokat mindenki betartsa. Utána elmondhatjuk az európai közvélemény előtt, hogy tettünk valamit, és ezután pedig az ellenőrzésről is megállapodhatunk, hiszen az ellenőrzés tudja bemutatni, hogy hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban ezeket a jogszabályokat. Már gyakrabban említettem a víziómat, és ez pedig a halászatra is vonatkozik. A vízión pedig az, hogy használjuk, de ne használjuk el. Tehát úgy halászunk, hogy ne halásszuk szét a tengereket. És a halászat az nem úgy működik, mint egy gyár, ahol gépekkel gyártunk, okos módon kell gazdálkodnunk a vízzel, a tengerrel. Tehát használjuk a tengert, de ne használjuk el. Az ősszel megpróbálunk megállapodni az ellenőrzési mechanizmusban is, ami azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy a tagállamok tényleg teljesítik-e azt, amit vállaltak. És ez természetesen kihat majd a halak mennyiségére. Természetesen eh, itt eh, ki kell választanunk bizonyos eszközöket, amelyek segítségével tovább léphetünk. Ezt, ezt már többször is ismételtem, nagyon fontos kérdésről van szó. Ami a Föld erőforrásainak nagy kérdését illeti. Erre is vonatkozik az, hogy használjuk, de ne használjuk el. Az európai mezőgazdaság és az európai erdőgazdálkodás feladata az, hogy jobban hozzájáruljon a megújuló energiaforrások előállításához megfelelő technikát kell kidolgoznunk annak érdekében, hogy az élelmiszertermelés és az energiatermelés egyensúlyba kerüljön. Használnunk kell a biogázzal, jobban kell élnünk a biogázzal, és az európaiban ezt jobban fel kell használni. Néhányan már messzebbre jutottak, néhányan még nem. Néhányan tényleg nagyon messze jutottak ezen a téren Európában. És így csökkenthetjük az olajtól és az egyéb fosszilis üzemanyagtól való függőségünket is. Tehát az én országom, Svédország, egy eléggé iparosított ország a messzi északon, és 27 százaléka az energia felhasználásból, megújuló energiaforrásból származik. Tehát az ország 27, energiafelhasználásának 27 százaléka már megújuló energiaforrás. Az erdőkből jön, a természetből jön ez az energia, tehát használjuk, de nem használjuk el. Hangsúlyoznám a szolidaritást is. Tehát, hogyha valami történik, egy vihar, egy tűzeset, amely egy területet érint, talán megsemmisít, akkor legyen szolidaritás a tagállamok között. Együtt kell működnünk, hogyha valami szerencsétlenség történik. Létezik egy mechanizmus, amely életbe lép akkor, amikor az erőforrásokat kiosztjuk. Tehát azok kapják meg, akiknek leginkább szüksége van rá. Július 1 -e óta már van két tűzvédelmi terv is az EU-s együttműködésben. Ezt pedig EU-s pénzekből finanszírozzák. Ez a tűzvédelmi együttműködés azt jelenti, hogy ha valahol kitör egy tűzvész, egy katasztrófa, akkor Európai Uniós eszközökkel is lehet segíteni a térségen. Az európai mezőgazdasági politikának volt a félidős áttekintése, tehát a health check lezajlott, és a közvetlen eh, támogatásokból áttértünk az egyes oszlopból a másikba. És eh, ez egy új kihívást is eredményezett, ami azt is jelenti, hogy több pénzünk van. És ezzel a többlet pénzzel pedig segíthetünk olyan országoknak, amelyek például vízhiányban szenvednek, vagy olyan országoknak, ahol katasztrófák történtek, földrengés vagy egyéb. Ami a balti-tengeri stratégiára vonatkozik, igen, ez a Svédország számára prioritás. Egy olyan kérdés, amely egész Európát érinti, de mindenek előtt a balti tenger melletti államokat három jelentős forrása van a kibocsátásoknak, a közlekedés, a szállítás, a városok fogyasztása, a városok hulladéka és a mezőgazdaság. Néhány intézkedésünk sikeres volt, eredménnyel járt. Tehát létezik egy Baltic Sea Action Plan, egy balti tengeri cselekvési terv. Ezen kívül egy nitrát irányelvet is elfogadott az Európai Unió, hogy a nitrát kibocsátás csökkentse például a vizekbe, de egyéb rendeletek is foglalkoznak a témával. Tehát például olyan zónákat határoznak meg, ahol minimál, minimalizálni kell a károkat, és olyan zónák is vannak, ahol nem lehet mezőgazdasági tevékenységet folytatni, ahol például nagyon érzékeny a tengerpart és a tenger. Köszönöm, elnök úr. Ennyit mondta volna elhangzott kérdésekre. Prima. Uh... Nagyszerű. Akkor folytathatjuk a hozzászólásokkal. Krisztina Gutierrez következik. Köszönöm szépen, miniszter úr. Igyekszem nagyon rövidre fogni a mondókámat. Először is összefoglalni két dolgot egy kérdésben. A mezőgazdaság és a víz, valamint a következő ülések, és aztán a rovarítószerek. Minden tudós osztja azt a gondolatot, azt a véleményt, amely a vízzel kapcsolatos, aztán az életciklus, a klímaváltozás és a rovarírtók, hát mind ezek oda vezetnek, hogy nem lehet ugyanazokat az országokat, vagy az egyes országokat ugyanazzal a mércével mérni. Más a csapadék, ciklus, az egyes országokban, az egyes kontinenseken, és éppen ezért más és más lesz a klímaváltozás hatása az egyes országokban. Ezzel egyetétenek a tudósok és a gazdák is. Nem lehet az északi országokat ugyanúgy kezelni, például a rovarírtókkal kapcsolatban, a növényvédőszerekkel kapcsolatban, mint a déli államokat. Most egy olyan piacot nyitottak meg bizonyos áruk számára, amelyeken Kínából származó hamisítványok jelennek meg. A kérdésem az, hogy hogyan és mikor fogják végre komolyan kezelni ezt a kérdést. A svéd elnökség alatt én egy következtetést szerettem volna, hogy van két zóna, az Atlanti térség és a Mediterránium, mert nem lehet ugyanazzal a mércével mérni ezt a két területet. A tudósok ezt már elismerték, ezt a megkülönböztetést, mikor fogják önök is? A másik kérdésem. Élelmezés és biztonságos élelmiszerek mikor jutunk el oda, hogy kölcsönös lesz az elismerés. Bizonyos kritériumoknak meg kell felelni természetesen, de vannak olyan termékek, amelyek 50 évvel ezelőtti kritériumoknak felelnek meg. Tehát itt azért valamiféle reciprocitásnak helyt kell adni. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Técserna Szabó a következő felszólaló. Köszönöm szépen elnök úr, miniszter úr. Ön kiemelte, hogy mennyire elkötelezett a tekintetben, hogy biztosítsa a biztonságos élelmiszer ellátást. A bio gazdálkodásra szeretnék kitérni, az ökológiai termesztésről szólnék. Milyen nagyságrendet kíván szánni a támogatások formájában erre a területre. Végezetül Karl Schlüter kap szólt, és amennyiben más is kér még szót, akkor két-három felszólalót tudok még fogadni. Tessék, majd lesz további felszólaló. Jó, rendben. Karl Schlüter tehát. Köszönöm, elnök úr. Lenne egy kérdésem a nano címkézés, a nano jelzésről. A parlament eh, ebben a tekintetben itt a novel foods, az új élelmiszerek tekintetében eh, még nem eh, döntött. Tehát most igazából ellenzik, vagy nem ellenzik azt, hogy jelezzék, címkézik a termékeken, hogy nano termékek is vannak-e benne? Van még egy kérdésem, ez pedig a GMO élelmiszerre vonatkozik, és a takarmányra. Az európai választások előtt úgy döntöttük, hogy jelezzük azt, hogy egy bizonyos állat génmódosított takarmányt kapott. És tudom, hogy az utolsó kérdésem, a tanács véleménye micsoda, tehát ezek az élőállat szállítások. Nagyon sok európai foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát a lényeg az, hogy 8 órától ne lehessen élőállatot szállítani. A tanács egyszerűen nem foglalkozik a kérdéssel. François Grastet asszony kap szót. Köszönöm szépen. Miniszter úr, egy kérdést szeretnék föltenni, amely az franciaországi Alpokról szól hegyi területről, ugyanis ott vannak olyan helyek, ahol juhakat tenyésztenek, ez teljesen megfelel az ottani körülményeknek és a biodiverzitás elvének. Azonban nagyon nagy problémával küzdködnek a juhtenyésztők, mégpedig a farkasok problémájával. A, ugye különösen, amikor a juhokat a hegyekbe terelik legelni. Nyilván nem arról van szó, hogy az egyik állatfajta másik ellen meg kellene védeni, de megkérdezném azért, hogy milyen, milyen intézkedéseket javasolnak a tenyésztők megsegítésére. Ugyanis úgy érzem, hogy jelenleg nem ismerjük el igazán a hegyi vidékeken folytatott tenyésztés fontosságát, mint a biológiai sokféleség, sokszínűség egy részét. Tehát meg kellene teremteni az egyensúlyt egy bizonyos állatfaj, jelen esetben a farkas védelme, és a mezőgazdasági érdekek, itt konkrétan a jú tenyésztők érdekei között. Egy másik nagyon komoly problémára szeretném felhívni a figyelmet, ez pedig a tejárak csökkenése. Franciaországban nagyon sok gazdálkodó rendkívül nehéz helyzetben van most, mert már a legalapvetőbb befektetési költségeik sem térülnek meg. Nem tudnak változtatásokat tenni a termelésben, nem tudnak környezetbarátabb módon termelni, mert egyszerűen nem fizetődik meg a tejtermelés. Szeretném, hogyha biztosítanák, hogy az európai mezdő, mezőgazdaság életben marad, és természetesen fontos a fogyasztók érdekeit is néz, de nagyon fontos a mezőgazdasági termelőink számára is biztosítani a megélhetést. Itt fontos a széndiokszid kibocsátása is, de nyilván nem, az, nem ez az egyetlen válasz. Tudom, hogy a svéd elnökség ennek a problémának a megoldására megpróbál választokat találni, de a kap reformja terén is talán lehetne valamit tenni. Le Pázsasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne. Mégpedig Slüter úrnak a nanotechnológiával kapcsolatban feltett kérdéséhez szeretnék én is csatlakozni. Tudjuk, hogy vannak olyan termékek, amelyekben vannak nanorészecskék, és ezeket nem címkézik, illetve semmiféle jegyzékben nem is találhatók meg. Az európai fogyasztóknak joguk van tudni arról, hogy az általuk fogyasztott termékekben nanorészecskék találhatók a REACH törvények nem vonatkoznak a nanorészecskékre, tehát szeretném tudni, hogy az elnökség szeretne vitát indítani, vagy bármiféle eszmecserét folytatni a nanorészecskékről, és nem csak az élelmiszerekben, hanem akármi másban is, hiszen a kozmetikai termékekben ugyanúgy megtalálhatók ezek a részecskék. Második kérdésem, Grosztett asszony által felvetettekhez kapcsolódva, elnökségük ideje alatt kívánnak-e olyan mezőgazdaságot tervezni, amelyet mi is szeretnénk. Tehát nyilván ösztönözni kell a mezőgazdasági termelést. Jelenleg az intenzív gazdaságot támogatjuk, a növényvédőszerek használatát, ugyanakkor másfelől látjuk, hogy ezek befolyásolják a termékek árát, és más következményeik is vannak. Nagyobb a kockázata például az erdőtüzeknek. Tehát erről is szeretném, hogyha nyilatkozna miniszter úr. Pedig Szonik Boguszlav képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A miniszter úrtól a következőt kérdezném a svéd elnökség keretében a mezőgazdaság és a Natura 2000 közötti kapcsolatra is tekintettel lesz -e. Az én régiómban nagyon sok konfliktus adódik a Natura 2000 alá eső területek és a mezőgazdaság között. Hogy lehet a gazdáknak és a mezőgazdaságnak is segíteni ebben a vonatkozásban, hiszen itt óriási költségekről van szó. Köszönjük szépen. Végezettől Michel Rivázi asszony kap még szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A miniszter úrnak is köszönet azért, hogy eljött ide hozzánk. Azt érzékelem itt, hogy nagyon sokan ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel. Fischer Ből asszony ott volt az Agri szakbizottságban, és azt mondta, hogy a szója 80%-a, amely Európába érkezik, az már génmódosított. des animaux. Euh, Tudjuk jól, hogy proteinként az állatok megkapják ezt az anyagot takarmányukban, és azok az állatok, akik amelyek állati eredetű takarmányt vesznek magukhoz, gyakorlatilag akkor szennyezettek. Valahol kell jelezni, hogy genetikailag módosított szójával takarmányozták ezeket az állatokat. Pontosan el kell dönteni, hogy milyen fajta mezőgazdálkodást szeretnénk. Az egyik országban inkább a biogazdálkodás a menő, és hát a gyerekeink vonatkozásában is nagyon fontos lenne, hogy biotermékeket vegyenek magukhoz. Sok esetben azonban a bio kőolaj például Kínából származik, több tízezer kilométert utazik, és hát mire ideér, tudjuk jól, hogy ennek milyen ára van. A gazdákat arra kell bátorítani, hogy a közvetlen közelükben vásároljanak. És akkor ezzel kevesebb üzemanyagot fog fogyasztani, az uta, a termékek utaztatása, és egy sor további vonatkozásban tisztább termékek kerülnének az asztalunkra. Sokan nem szeretik ezt hallani, de hát valljuk be, hogy a gyerekeknek nem az a célja, hogy több ezer kilométert utazott árut vegyenek magukhoz. Most pedig a válaszok. Um, Köszönöm a kérdéseket. Nézzük. Ami a víz politikára, a víz irányelvre és a növényvédőszerekre vonatkozik. Ebben a tekintetben Európa regionalizált. Tehát ez azt jelenti, hogy Európában különféle válaszaink vannak. Tehát például a növényvédő szerekkel máshogy foglalkoznak Európa egyik felében, mint másik felében. Itt a jelöléssel, címkézéssel való, illetve az ezzel foglalkozó kérdés elfelejtettem, tehát ezt majd kérném megismételni, elnézést kérek érte. Ami az élelmiszer eh, címkézést eh, illeti, a tanácsnak nincsen álláspontja. A kérdésről még mindig zajlik a vita. Hát még mindig zajlik a vita a kérdésről. Én abból indulok ki, hogy a fogyasztónak megfelelő informatív jelölést kell adni, hogy a legfontosabb információt meg szerezze. Tehát nem szabad a fogyasztót félrevezetni, ez az alap. Ez a részemről kívánság is, hogy ez ne jelentse azt, hogy ez adminisztrációs többlet terheket jelent. Nemzeti szinten az a szándékom, hogy csökkentsük a cégekre nehezedő adminisztratív terheket 25%-kal. Éppen ezért nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor új szabályokat vezetünk be. Ami az eredet jelzést illeti, már léteznek rendelkezések számos élelmiszer tekintetében. Tehát például a marhahús esetében vannak rendelkezések, a friss zöldség, gyümölcs esetében van ilyen származási megjelölési kötelezettség. Már korábban is említettem, hogy lényeges az, hogy ne vezessük félre a fogyasztókat. Ebben az összefüggésben arról is szólnék, hogy a háztartásainkban is egyre több terméket használunk, amelynek nagyon vegyes az eredete. Ez pedig ő bonyolítja a kérdést. Azt mondanám még, hogy különféle nézetek vannak a tanácsban erről. Nagyon nehéz lesz olyan többséget elérnünk, amelynyel döntést érhetünk el. Ami a bio mezőgazdaságot, a környezetbarát termelést illeti, itt több kérdés is felmerül. Már korábban is említettem, hogy a, az állapotfelmérés után a közvetlen politikából, tehát az egyes pillérből átértünk a kettesre. Ez tavaly novemberben történt meg, és pénzek szabadultak fel. A tagállamok így a kettes pillérben lévő forrásokat alkalmazhatták olyan dolgokra, amelyek amiket fontosnak tartottak, és a kettes pillérben van például az élelmiszerek öko termelése. Ezeket a pénzeket fel lehet használni. A vidékfejlesztése szánt összegekből lehet erre szánni. Kérdések vannak még a nano részecskék, a nanotechnikáról is itt előttem. Azzal kezdeném, hogy néha nehéz eldönteni, hogy egy új élelmiszer, élelmiszer e, vagy mondjuk gyógyszer. Hiszen ha gyógyszer, akkor a gyógyszer jogszabályok vonatkoznak rá. Ebben az esetben pedig az egyes tagállam döntheti el, hogy egy élelmiszer most gyógyszernek minősül, vagy nem. Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy egy élelmiszer gyógyszer, akkor a tagállam szabályozhatja ennek a nemzeti piacra juttatását. Nehézség van eh, ebben a tekintetben is. Tehát nehéz definiálni, hogy mi a szintetikus nanoanyag, és mi nem. Azonban azzal zárnám ezt a vitát, hogy örülök neki, hogy a parlament és a tanács, legalábbis ahogy én látom, megállapodtak abban, hogy a nano részecskéket definiálják így sokkal világosabb lesz a kiinduló helyzet, és ez az átláthatóbb jogalkotást is lehetővé teszi. A genetikailag módosított élelmiszer esetében a bizottság kezében van a kompetencia. Ami az élőállatszállításra vonatkozik, tényleg üdvözöltem volna, hogy az ősz során tárgyaltunk volna erről a svéd elnökség alatt. A bizottságnál a kezdeményezés joga, tehát amennyiben a bizottság kezdeményezi a kérdés megtárgyalását, akkor teljes mértékben támogatjuk ezt. Hiszen ez a kérdés a svéd prioritás listán is szerepel. Hiszen említettem, hogy az egészséges állattartás, az egészséges állatok is prioritást képeznek. Ami a tejre vonatkozik, az a helyzet, hogy az Európai Tanács a nyári ülésén megkérdezte a bizottságot, hogy nem lehetne-e megvizsgálni a helyzetet az európai tejpiacon. A bizottság készített egy jelentést, és július 22-én kaptuk meg a bizottság jelentését. Tudom, hogy nyomás van az európai tejpiacon. És jövő hétfőre hoztuk előre, szeptember 7-ére a tanácsülést. a tanácsban is szeretnénk most megvizsgálni a helyzetet a bizottság jelentése alapján. Ebben a jelentésben számos javaslat van arról, hogy hogyan lehetne normalizálni a helyzetet, és hogy a tanács hogyan tud megállapodni. Végezetül pedig a Natura 2000 terület és a költségek a tagállami költségek a második pilléren, tehát a közös mezőgazdasági politikán belül szétozhatók. Elnök úr, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy itt lehettem önöknél délután. Remélem, hogy bizalmi együttműködés alakul meg ki köztünk a svéd elnökség alatt. Köszönöm. Ja, vielen Nagyon köszönöm, Soros elnök úr. Rengeteg eh, kérdés kapott számos területről. Látja, hogy eh, a parlamentnek és a bizottságunknak is nagyon fontos az egészséges eh, élelmiszer, az egészséges állattartás. Fontos az, hogy ne legyen hamis, ne legyen mérgezett az élelmiszer. A rendelkezésünkre álló lehetőségekkel pedig megpróbáljuk elérni ezt a célt. Megpróbáljuk összehangolni a mezőgazdaság, erdőgazdaság és a környezetvédelem a halászat érdekeit. Köszönöm, hogy eljött, sok sikert kívánok, és remélem, hogy jó lesz az együttműködésünk. Most három-négy perc szünetünk van, amíg Jakab Zsuzsanna megérkezik az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központról. Tehát addig szünet. Itt van már? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit unserer Arbeit und es ist mir eine besondere Freude. Kedves kollégák, akkor folytatjuk a munkánkat, és az Európai Betegmegelőzés és Járványvédelmi Központ igazgatóját köszöntjük körünkben, Jakab Zsuzsannát. Szeretettel köszöntjük itt az ENVI szakbizottságban, Van itt néhány téma, amit szeretnénk önnel megbeszélni, és kíváncsian várjuk, hogy mit fog elmondani a munkájáról, a szervezetről, az ügynökségről, illetve az aktuális influenzáról, amely rengeteg sajtót kapott. Meg is adnám önnek a szót és parancsoljon. Tájékoztasson bennünket. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselők, Envi Bizottság, az ECDC igazgatóságából jövök, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vettek az önök bizottságának első ülésén. Ez azt mutatja ma, számomra, hogy érdekli önöket az ECDC tevékenység és az általa kezelt témák. Nagyon nagy fontosságot tulajdonítok az önök szakbizottságával való együttműködésnek és remél, eh, az előző ülésszak eh, időszak alatt is nagyon szorosan együttműködtünk, eh, amely az ügynökség munkáját, a központ munkáját nagyban segítette, és egy külső értékelést is előre, elősegített, amely szintén segítette a munkánkat. Remélem, hogy a mai találkozó fontos első lépést jelent majd az új parlamenten belül az önök szakbizottságával való együttműködésben is. Kérem, ne felejtsék el, hogy amikor szükség van rám, szükségük van ránk, akkor rendelkezésére állunk. Bármikor szívesen eljövök, hogyha bármi kérdést meg, meg akarnak tárgyalni, amely a hatáskörünkben tartozik és természetesen az önök delegációját is szívesen fogadom az ECDC-ben. Ez is sokszor megtörtént már az elmúlt időkben is. Nagyon szívesen küldök önöknek frissítő anyagokat, tudományos anyagokat, amelyek tájékoztatják önöket az ECDC munkájáról, és hogyha elnök úr az ECDC-vel kapcsolatos fókuszpontot szeretne megvalósítani, akkor ezt is nagyon szívesen megtesszük. Természetesen nem akarom önöket elárasztani dokumentumokkal, elküldjük az összes általunk elkészített dokumentumokat önöknek, ugyanígy tettünk a múltban is, de hogyha egy kapcsolat teremtő kapcsolattartó személyt találnak, akkor az a személy ezt a dokumentum mennyiséget megszűrheti az önök érdeklődésének megfelelően a, be fogom mutatni a következőkben az ECDC-t, és elmondom, hogy mivel foglalkozunk, de először szeretném magamat bemutatni. És az ECDC munkaprogramját, és körülbelül 20 percig szeretnék majd beszélni. Elnök úr. Jakab Zsuzsanna vagyok, magyar, és az Európai Betegmegelőzési és Járványvédelmi Központ elnöke 2005 óta vagyok, amióta megalapították a központot. Előzőleg saját országomban az egészségügyi minisztérium államtitkáraként dolgoztam, és a WHO-nak a regionális hivatalában is. 11 évig foglaltam meg különböző igazgatói posztokat. Ahogy talán tudják, az ECDC központja Stockholmban van, feladata az, hogy erősítse az Európai Unió védelmét a ragályos betegségek, fertőző betegségek ellen. Az ECDC technikai és tudományos intézet a népegészségügyi kiválósági központnak mondható, amely támogatja a kockázatmenedzsereket különböző tudományos szakértelemmel. Nagyon szorosan együttműködünk a tagállamokkal és a tagállami népegészségügyi intézményekkel, valamint az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel, és természetesen a WHO-val is. Az előző, megelőző két és fél évben az egyetlen dolgozótól, aki én voltam annak idején, amikor megalakult, 2000, 250-es létszámú lett, és 50 milliós, millió eurós költségvetéssel tudunk dolgozni. Eddig is támogatták a költségvetése igényeinket, és remélem, hogy a jövőben is ezt fogják majd tenni. El tudom mondani, elnök úr és tisztelt képviselők, hogy a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi tervben 2010 lesz az utolsó év, ahol a költségvetésünk növekedni tud, tehát 2010 végére 60 milliós lesz a költségvetésünk, és 350 lesz az összlétszáma az alkalmazottainknak. Az elmúlt négy és fél évben minden területen teljes mértékben elindultuk a tevékenységünket, és megalkottuk az alapító alapszabályzatukat, és amikor felülvizsgálatot tartottunk, akkor azt állapítottuk meg, hogy világos hangsúlyos a jelenlétünk a nemzetközi téren is, és jelentősen hozzájárunk az Európai Unióban a járványos betegségek elleni küzdelemhez. Tehát mi az ECDC feladata? Az a feladatunk, hogy bizonyítékot adjunk a döntéshozóknak, hogy tanácsot, tanácsot adjunk nekik, technikai támogatást adjunk nekik, hogyha szükségük van rá, képzést biztosítsunk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban az európai intézményeknek és a tagállamok intézményeinknek is a fertőző betegségek elleni harcban. Amikor a bizonyítékokról szólok, akkor egyrészt a megfigyelő jelentésekre gondolok, amelyek a különböző járványos betegségek tendenciáit elemzik. Ezek <clears throat> nagyon hasznosak az európai intézmények és a tagállamok intézményei számára is. Tudományos útmutatást nyújtunk az ellenőrzés megelőző intézkedésekhez, figyelmeztető riasztásokat rendezünk annak, annak, abban az esetben, hogyha járványkitérések lépnek föl és technikai tréningeket is tartunk, előkészületi, vészhelyzeti tervek, tervek kidolgozásához is segítséget nyújtunk a tagállamoknak, ahogy ez például a pandémiás járvány esetén is és kockázatelemzéseket is tartunk a különböző járványok fenyegetéséről, hogyha a tagállamok megkérnek minket erre. De nagyon sok információ elérhető a honlapunkon is, úgyhogy erről többet nem is fogok beszélni. Egy másik nagyon fontos tevékenységünk a vészhelyzeti operatív központ működtetése, az Európai Parlament finanszírozást, és ennek nagyon örülünk. Ebben a központban minden, a világ minden tájáról érkeznek be az információk, soha nem zárunk be, és mindig a közegészség, közegészséget fenyegető jeleket analizáljuk, megpróbálunk minden veszélyt felfedezni, és biztosítani azt, hogy megállás nélkül éjjel-nappal egész világon meg tudjuk figyelni, hogy milyen információk, milyen fenyegető jelek jelentkeznek, és ezeket aztán megosztjuk az érdekeltekkel. Szeretném aláhúzni azonban azt, hogy az influenza nem az egyetlen olyan járványos betegség, amivel foglalkozunk, több mint 50 betegség tartozik az a hatáskörünkbe, és nem csak az influenza az, ami fenyegeti Európát és az Európai Uniót. 50 betegségről van szó, tudományos programot folytatunk minden ilyen betegséggel kapcsolatban, például a tuberkulózissal és a HIV, AIDS betegségekkel kapcsolatban, valamint az anti az antimikrobális rezisztencia tárgyában is igen aktív tevékenységet folytatunk. Munkaprogramunk kulcsfontosságú prioritása prioritásai a következők. Az első az Európai Unióban elérhető adatok minőségének és összehasonlíthatóságának fejlesztése. A legfontosabb prioritás az antimikrobális rezisztencia kérdése. Azon kívül ellen, elemezzük a klímaváltozásnak a fertőző betegségek terjedésére gyakorolt lehetőség, lehetséges hatását tudományos tanácsot adunk és útmutatást adunk a betegségekkel kapcsolatban. És természetesen az egyik legfontosabb prioritásunk az influenza világjárvány. Ez a prioritás e, igazából most vált legfontosabbá, most vált fontosabb, ebben az évben, de már öt éve dolgozunk ezen a dosszién elnök úr a mandátumunkra, vagy bármire vonatkozó kérdéseket nagyon szívesen megválaszolom. Tehát az általános kérdésekről többet most nem fogok beszélni, hanem ha megengedi, akkor most konkrétan a világjárvány európai és Európai Unión belüli helyzetéről szólnék egy kicsit. Ahogy tudják, az új vírus most már minden Európai Uniós tagállamban jelen van és folytatódó helyi terjedéssel, terjedést tapasztalunk, ami példanélkül álló hiszen nyáron nem szokott ö, aktív lenni az influenza vírus. Ez azonban annak a jelét is megmutatja, hogy őszre majd mivel kell számolnunk. Naponta ö, ö, gyűjtjük az adatokat, és remélem, hogy az általunk leadott jelentéseket önök is követik. Jelenleg ö, 46 ezer bizonyított eset van az Európai Unióban, és 104-en haltak meg. A legtöbb beteggel rendelkező országokban már nem is számolják, hogy hány beteg van, mert nem igazán megbízhatók ezek az adatok, úgyhogy nem tudjuk pontosan. De a legtöbben az országok ugyanúgy tesznek, mint ahogy például az e- e- Egyesült Államok is. Ezért az országok ezentúl nem fognak megjelentetni beteg, beteg számra vonatkozó adatokat, hanem csak megfe, megfigyeljük a betegséget, illetve a járvány terjedését. Jó, majd szól. Az európai országokban az enyhítési stratégiára váltottak tehát nagyon sokan át, megpróbálják a járvány hatását enyhíteni, csökkenteni. A konkrét számokról már szóltam, azt is alá szeretném húzni, hogy egyelőre 104-en haltak meg az Európai Unióban ebben a betegségben, de ez is csak a halálozás egy részét képezi, és ahogy a szezonális influenzánál is, azt is tanulmányoznunk kell, hogy ezen kívül még vajon hányan hallhattak meg a betegségben, hogy pontos képet kapjunk. Egyetértek dr. Margaret Chan a WHO képviselőjével azzal, abban, hogy enyhe mérsékelt járványról van szó, de az nem jelenti azt, hogy ártalmatlan a járvány. Mit várhatunk őszre Európában? A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a déli féltekéhez hasonlóan folyik le a járvány. Ausztráliában, Argentinában és Csillében láthattuk ezen a nyáron, ennek a nyárnak a folyamán, hogy ez hogy viselkedik, ugyanis náluk akkor volt tél ezért nagyon alaposan tanulmányozzuk az ottani helyzetet. A H1N1 ősz és tél során a domináns influenzú vírussá fog válni, de különböző országokban, különböző időszakokban jelenik majd meg a járvány csúcsa, és különböző erősségű lesz. Egyelőre kevesen vannak még, kevés fertőzött van, az Európai Unió népességének egyelőre 1%-át támadta csak meg a járvány, de ősszel azt a, úgy tűnik, hogy legalább, vagyis majd, majd a népesség 30%-a megkapja a fertőzést. Ez nem jóslás, ez a legrosszabb forgatókönyv, amelyet az általunk elkészített modellek megmutattak, és erre a forgatókönyvre készülünk fel. De ez akkor lesz így, hogyha a vírus genetikai összetétele ugyanolyan marad, mint most, és nem lesz sem fertőzőképesebb, sem ragályosabb, mint most. Természetesen van egy sor jó hír is, hadd kezdjem az elsővel. Ez pedig az a tény, hogy enyhe lefolyású, a betegség, nem sokkal rosszabb az általános influenzánál. És ha csak az emberek nem ijednek meg, és tömegesen nem maradnak otthon, akkor nem fog ez betegség miatti hiányzások elharapózásához vezetni, és talán nem fog a legjelentősebb szolgáltatásokban nagy megakadásokat okozni tehát úgy tűnik, hogy az európai gazdaság a munkavégzés nagyobb megakadása nélkül túl fogja élni a járványt. A járvány azonban az egészségügyi szolgáltatásokra nagy nyomást fog gyakorolni, az elsődleges egészségügyi szolgáltatókra, ugyanúgy, mint a kórházakra. Az orvosát felkereső betegek száma meg fog jelentős mértékben emelkedni csak a megbetegedettek egy része lesz nagyon beteg, de nagyon sok olyan ember lesz, akit kórházba kell majd fektetni, és az intenzív ellátásra nagyon nagy nyomás fog majd, nagyon nagy nyomás fog majd jelen, nehezedni. Az intenzív gondozás, és különösen az intenzív osztályok ventilációs rendszerére igen nagy nyomást fog majd gyakorolni ez a betegség. Az emberek köre, azoknak az embereknek a köre, akiket elsősorban megfertőz a vírus, nem lesz ugyanaz, mint az általános influenza esetében. Ez nagyon fontos különbséget jelent a szezonális és a pandémiás influenza között. Jelenleg a legnagyobb kockázati, kockázata a fiatal gyerekek, kisgyerekek megfertőződésének van, a terhes anyákra a legveszélyesebb a vírus, illetve a krónikus betegségben szenvedőkre. általában a 60-65 fölötti korosztályt támadja meg legjobban az influenza, de itt nem erről van szó. Mik a cselekvési lehetőségeink? Itt megint jó hírről tudok beszámolni, ugyanis erre a világjárványra jól felkészültünk a nemzeti hatóságokkal és a bizottsággal együttműködésben már nagyon hosszú évek óta készülünk rá. Tehát azt hiszem, hogy jól fel vagyunk készülve. Talán az Európai Unió az a régió a világban, amely legjobban fölkészült a járványra. Kritizáltak minket azért is, hogy talán túlságosan sokat fektettünk a pandémiás készültségbe, de azt hiszem, hogy ennek most meg fogjuk látni a hasznát. Nagyon örülünk neki, hogy nagyon sok országnak van, minden országnak van nemzeti válságterve, és nagyon sokan válságszimuláló gyakorlatokat is tartottak minden készültségi tervet minden országban felülvizsgáltunk, ajánlásokat adtunk ahhoz, hogy hogy tudnák még továbbfejleszteni a terveket. Már 2005 óta dolgozunk ezen, és ez nagyon nagy előrelépést eh, jelentett az Európai Unió készültségi helyzetében. Azon kívül van egy nagyon jó információcsere rendszerünk is az Európai Unión belül, amely szintén megkönnyíti a munkánkat. Most azt kell, eh, hogy legyen a következő lépés, hogy az h 1 H1N1-jel kapcsolatos új információk fényében azt nézzük meg, hogy milyen kiigazítós, kiigazításokra van szükség a rendszerben. Nem fogok minden intézkedést felsorolni, a honlapunkon minden információ megtalálható, és amikor önöknek jelentéseket küldünk, akkor mindig belefoglaljuk a jelentésekbe az általunk elfogadott legutóbbi, legújabb intézkedést. Van egy pár dolog, amit szeretnék aláhúzni, amely a közegészségügyi döntéshozók számára prioritást jelent. Az országoknak biztosítaniuk kell, hogy a csúcskapacitást megbiztosítani tudják a nagy mennyiségű páciensek fogadására, és itt különösen a nagyon beteg be, pácienseknek az intenzív gondozására gondolunk. Itt a ventiláció kérdése a legfontosabb. Jó lenne, ha mindenki megduplázná a rendelkezésre álló ventilációs kapacitást. Nagyon egyszerű megoldásokról is szó van, például arról, hogy gondosan mindenkinek kezet kell mosni, illetve, hogyha valaki megbetegszik, maradjon otthon, hogy ne terjessze tovább a vírust. Ezt tudomására kell hozni a nyilvánosságnak, hogy így is meg tudják előzni a vírus terjedését harmadsorban ősszel vagy a tél folyamán elérhetővé válik majd az oltóanyag is, ez nagyon fontos népegészségügyi intézkedésnek számít, megelőző lépésnek számít. A Európán belül lesz egy pár kihívás az oltóanyagokat illetően, és ezeket majd mandátumunk keretén belül meg tudjuk próbálni kezelni. Az oltóanyagok biztonságosak, de világos, hogy amikor bizony, különösen bizonyos társadalmi csoportokon belül használjuk őket, akkor megjelenhetnek mellékhatások. Az EMEA-n és a WHO-n belül figyelemmel fogjuk kísérni a mellékhatásokat, és fel fogunk készülni ezeknek a jelentéseknek a fogadására. Végül pedig, elnök úr, a bizonytalan kérdésekről és a legrosszabb forgatókönyvről szeretnék szólni. Először is a bizonytalan kérdésekről, a kétségekről. Az első kérdés az az, hogy lesz-e majd antivirális rezisztencia. Ez nagyon fontos kérdés, és pontosan emiatt néhány ország diversifikált ö, állományt próbál építeni. Másik kérdés az az, hogy mi lesz akkor, hogyha összekeveredik a szezonális influenza, influenza és a pandémiás járvány. A déli féltekén az H1N1-es volt a domináns vírus. Egyelőre ezt tapasztaljuk. Harmadik kérdés az, hogy a vírus vajon olyan mérsékelt marad-e, mint, amely, mint amilyen most. És hogy ilyen stabil marad-e, mint amilyen most hogyha az előző világjárványok történetét tekintjük, látjuk, hogy hullámokban jöttek mindig ezek a járványok, és a második, valamint a harmadik hullám patogénebb és fertőzőbb, mint az első. Az első ilyen hullámra készülünk most, az első valódi hullámra, ami ősz folyamán fog megérkezni. Egyelőre elmondhatjuk, hogy a, hogy a vírus úgy tűnik, hogy stabil, egyelőre a genetikai összeállításában nem láttunk változást. Tehát az most a feladatunk, tisztelt képviselők, hogy véglegesítsük a felkészülést, és hogy folyton frissítsük azt azokkal az új információkkal, amelyeket a H1N1 vírusról megszerzünk. Végül is nagyon fontos, hogy a gazdagok és a kevésbé gazdagok között meglegyen a szolidaritás, a gazdag és a kevésbé gazdag országok szolidaritást mutassanak egymással az Európai Unión belül ugyanúgy, mint az Európai Uniós és a nem uniós országok között. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szívesen válaszolok bármi felmerülő kérdésre. Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm Jakab asszonynak ezt az igazán érdekes és érdekes beszámolót. Bizonyára sokan fognak kérdezni, hiszen az érdeklődés középpontját képzi ez a téma, különös tekintettel a következő hetekre és hónapokra. Minerva Majorit is szeretném most már hivatalosan köszönteni, aki a parlamentünk képviselője a Management Boardon köszöntelek abban a házban, amit nagyon jól ismersz, és Jacques Serezt is köszöntöm, aki a Management Boardban az egyik alelnök. Őt is szeretettel köszöntöm. Amennyiben úgy kívánják, és nincs túl sok hozzászólás, akkor természetesen önök is állást foglalhatnak a témában. Nos, Jakab asszony, amit a H1N1-el kapcsolatban elmondott, az egy információs csomagnak is tekinthető, bizonyára nagyon sok kérdés fog felmerülni, úgyhogy ezeket a hozzászólásokat sorra is veszük. Péter Líze kap elsőként szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Jakab asszony, ezt a nagyon érdekes tájékoztatót. Mielőtt tovább haladnánk a kérdésekkel és az eszmecserével, szeretném elismerésemet kifejezni John bowies nak aki nincs itt most körünkben, az egyik jelentéstevő volt ebben a témában, és ő is hozzájárult ahhoz, hogy a, az ECDC felállásra került. Azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetünk ennek a grémiumnak. No, az az egyensúly, amire törekszünk mindannyian, az az, hogy az egyik oldalon ne kerítse hatalmába a pánik az embereket, a félelem, és egy olyan reakciót váltson ki belőlük, amelyeket nem találunk még meg alapozottnak a tárgyak alapján, adatok alapján. A másik oldalon ott van az, hogy ne legyünk könnyelműek, hiszen azért nap, napi szinten nyomon kísérjük ezt a vírust. Látjuk, hogy viszonylag ártalmatlan egyenlőre még a vírus, de ott, ahol nem felkészültek az ilyen esetekre, ott előfordulhatnak halálos esetek is. Brazíliában több száz halálos áldozatot szedett már a vírus, és tudjuk jól, hogy az első 48 óra a legmeghatározóbb, tehát ha valaki ez idő alatt nem találkozik orvossal, akkor pórul jár. Tehát fogékonyá kell tenni az embereket a témával kapcsolatban. Osztom a CPMP alelbizottságnak, alelnökének is a véleményét, aki úgy gondolja, hogy nagyon realista módon kell felmérni a jövendőt. Aki a vakcinát kifizeti, a népesség 52%-a lehet ez, és hát az a helyzet, hogy ha már 50% jelentkezik, akkor ezt az egészségügynek ugye valahogyan finanszírozni kell. Én úgy gondolom, hogy nincs is szükség arra, hogy a népességnek a fele beoltassa magát, hiszen csak a rizikócsoportoknak van erre igazán szüksége. Tehát realisztikusan kell megközelíteni ezt a problémát. Jakab asszony ö, említette a gyerekeknek a speciális esetét, François Crostet foglalkozott ezzel a témával annak idején, amikor a gyógyszerek engedélyezésével foglalkoztunk, és tudjuk jól, hogy sok esetben ugye a javallat a felnőttekre van szabva, és nem veszük figyelembe, hogy óriási a különbség a dózisok tekintetében a gyerekek és a felnőttek igényét tekintve. Jelenleg nincs megfelelő állomány itt a, a vakcinák előállítására. Úgyhogy ha valaki esetleg arra adná a fejét, hogy saját maga mixel össze egy ilyen injekciót, hát ezt nem ajánlom senkinek. Ami az önhatás körébe esik, az a, az a kérdés, hogy egy felnőtt vagy egy gyerek mikor számít ö, gyanús beteg esetnek. Azok, akik mondjuk 38 fokos lázat mutatnak, akkor azok már gyanús esetek, tehát el kell őket különíteni, esetleg valamilyen videóruházatot kell viselni a környezetükben? De a gyerekek esetében akkor mi a helyzet? Hiszen, hogyha ezeket a gyerekeket el akarjuk különíteni, akkor jobb, ha bezárják az egész klinikát. Ugyanúgy az oltásoknál. Pontosan fel kell ügyelnünk ezeket az oltásokat, de nem szabad félrevezető ajánlásokat tenni. Németországban a népjóléti egészségügyi miniszterasszony olyat mondott, amit később aztán személyes véleményeként adott el. Van, aki azt mondta, hogy nem most, hanem tavasszal kell beoltani a gyerekeket. Ön is elmondta itt, hogy ha felmerül egy probléma, akkor az problémaként valóban ősszel jelentkezik. Azokat a gyerekeket, akik a rizikós csoportba tartoznak, azokat a lehető leggyorsabban be kell oltani. De erre szeretnék majd öntől hallani még konkrétan javaslatokat és ajánlásokat. Aztán a klímaváltozás és a járványok összefüggését tekintve kíván-e bármiféle lépést foganatosítani vagy túlságosan korai stádiumban járunk most. Én úgy gondolom, hogy a következő hónapokban ez a kérdés és ez az összefüggés nagymértékben foglalkoztatni fog bennünket. Elnök, köszönöm. Most Dagmar úr Bérend kap szót. Köszönöm szépen a szót. Először is korábbi munkatársamnak szeretnék integetni Helsinki-ben, és minden kollégámtól üdvözlet az önök és az ön irányába. Jakab asszony, köszönöm szépen a beszámolóját, pár kérdésem is volna. Néhány dolog, azt kell mondanom, hogy tanácstalanná tett a nyár folyamán. Az egyik a következő volt. Nyilván egy nagyon veszélyes vírusfertőzésről van szó, de ez nem az első járványos betegség, és nem az első veszélyes influenza, amelyel az elmúlt években foglalkozunk kellett. Ezért aztán néhány tagállamban, hát hogy azt mondjam, nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, egyrészt óriási mértékű pánikot észleltem, amely sok szerű hatással párosult. Nem tudom, hogy az ügynökségében és a tagállamokkal folytattak-e eszmecserét arról, hogy egy olyan helyzetben, ahol pandémia várható, nagyon egyszerű intézkedések is foganatosíthatók, higiéniai intézkedésekre gondolok itt. Miért van az, hogy 20 ember, akik mondjuk megnyomnak egy gombot a liften, vagy ugyanazt a kilincset nyomják le, esetleg betegek kiválnak. Tudjuk mindannyian, hogy a tags, tagállamok fennhatósága alá tartozik az, hogy bármely középületben fertőtlenítő szereket alkalmazzanak. Nagyon sok egyszerű intézkedés létezik. Mostanak az emberek kezet, amelyek, amelynek régi, révén utána a fertőzések elkerülhetők. Számos egyéb intézkedés létezik, széles paláttája létezik ezeknek. Líze úr is itt elmondta nagyon világosan, hogy mik ezek, de nem tudjuk, legalábbis nem fogalmazták meg, hogy mik azok a szimptomák, amelyek alapján valakit gyaníthatóan influenzásnak ítélhetünk. Hogyha 38 fokos lázat mérünk egy gyereknél, már ezt állapítjuk meg, akkor a gyerekek nek a többsége Németországban már gyanúsnak ítélhető lenne. Miért nem mondták ki pontosan, hogy a rizikócsoportokba eső személyek védjék magukat például maszkokkal vagy egyéb módon? Tehát ez az előzetes, elővigyázatosság, amelyet említett, ezt nem egészen értettem, meg kell mondjam. Az sem volt számomra világos, hogy bizonyos esetekben inkább csak pánikot keltettek. Aztán az oltóanyagokkal kapcsolatban hagy kérdezzek valamit. Függetlenül a sertés influenzától, ugye az éves várható szezonális influenzáját is ö, kezelnünk kell az ősz és a tél folyamán, tehát a kettőt párhuzamosan kell kezelnünk, amelyek különböző csoportokat érinthetnek és nagy problémákat okozhatnak. Ön mit javasol ezeknek a csoportoknak? Azért kérdezem ezt, mert a tagállamokban nagyon különböző javaslatokat hallunk. Valaki azt mondja, hogy a sertésinfluenza érdemes beoltatni magunkat, másik azt mondják, hogy inkább a szezonális influenza ellen, de hát ez két teljesen különböző vakcina. És aztán az oltóanyagokra vonatkozóan összességében mondanék még valamit zárásképpen. Nyilván abból indulok ki, hogy ezek biztonságosak, ezek a vakcinák, hiszen ezek a legfrissebb, de hát gyorsan összesuszterolt vakcinák, tehát nem teljesen ismertek. Ezzel kapcsolatban szeretnénk hallani, hogy hogyan állnak ezek egymással kapcsolatban, kik számára ajánlják. És aztán ott vannak ugye a szolidaritás problémái. Tudjuk nagyon jól, hogy ez nem működik az antivirális oltóanyagok esetében sem. A bizottságnak sem a kompetenciája, sem a pénzeszközei nem állnak rendelkezésre arra, hogy itt valóban szolidárisak legyünk a fejlődő országokkal szemben. Merci euh, beaucoup, euh, madame, d'être parmi nous euh, cet après-midi. Köszönöm szépen Jakab asszonynak az előadását. Két kérdésem lenne. Az első az ön ügynökségének munka módszereivel kapcsolatos. Hogy választják ki a szakértőket, és milyen, milyen munkakapcsolatban vannak velük, milyen a státusuk, és a ö, civil társadalom járul-e hozzá ehhez a munkához. Tudjuk, hogy a döntéseket a politikai, politikai ö, testületek szokták meghozni. Második kérdésem pedig az influenza és az influenza elleni oltással kapcsolatos. Nyilván mindenki tudja, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, el kell döntenünk, hogy oltsunk-e, és hogy milyen időszakon belül oltsunk. A másik kérdés pedig az, hogy nem vagyunk teljesen tisztában azzal, hogy milyen mellékhatásai vannak az oltóanyagnak. Mit, mi erre a megoldás? Kedves, tisztelt elnök úr, nagyon örülök neki, hogy Jakab asszony ellátogatott hozzánk, mert elég sok kérdésem lenne. Hallottuk, hogy 46 ezer fertőzésről és 104 halálozásról tudunk eddig, de a, akkor azt mondhatjuk, hogy a, az elhalálozás nem olyan nagy mértékű. És ugye itt megvan a kockázat előny a ráció is, a kockázat előny hat, együttható. Ugye azt mondhatjuk, hogy egyelőre a vírus nem nagyon nem nagyon komoly, viszont nagyon fertőző. Én a hepatitis B oltóanyaggal sokat foglalkoztam. Itt gondoljunk a nemzeti jogszabályokra is. Például Franciaországban az a követelmény, hogy információt kell adni a betegségről. Itt és, és az oltóanyagokról is. Most itt nem tudjuk, hogy milyen adalékanyagok vannak ebben a az oltóanyagban, de tudjuk, hogy alumínium alapú, és ugye nagyon sokszor alumíniumra is, alumíniumnak is vannak mellékhatási az oltóanyagokban, azonban az oltóanyagokban előforduló higany vagy formaldehid is nagyon, nagyon komoly allergiás reakciókat okozhat, vagy fehérje megsemmisítő hatással lehet. Szeretném megkérdezni önt, hogy hogy tudja biztosítani azt, hogy a mellékhatások minimálisok lesz, minimálisak lesznek az oltóanyag jótékony hatásához képest. És Nyilván különböző laboratóriumokban állították elő ezeket az oltóanyagokat. Ezek tojásfehérje alapanyagúak is lehetnek, erre is van, aki allergiás, máshol pedig állati fehérjékből állítják elő, más állati fehérjékből. Legalábbis Franciaországban ezek a kérdések merülnek föl. Mi 94 ezer dózist rendeltünk meg Franciaországban, tehát hatalmas tömeges oltóanyag ol, oltásoknak leszünk tanúi. Eddig még Franciaországban, utána a világon nem volt ennyire tömeges az oltás. De azt szeretném kérdezni, hogy ez elegendő-e a kockázati csoportoknak. Ugye azt mondják, hogy minden egészségügy dolgozót be kell oltani, de mi van mondjuk egy terhes nővérrel, vagy egy terhes orvosnővel? Őket is be kell oltani? ki garantálja azt, hogyha egy ilyen embert beoltunk, akkor például a terhes nőnek a magzatára nem lesz káros hatással az oltóanyag. Tudjuk-e már hogy lesz, hogy, hogy, hogy milyen mellékhatásokkal járnak, illetve meg tudjuk-e mondani, hogyha például a higany részét képez az oltóanyagnak, akkor az általmas hatással lesz-e a magzatra. Nagyon sok ember elkapta a H1N1-et, és nem halt meg. Az a kérdésem, hogy európai szinten ki a felelős ezekért a döntésekért? az EMEA adja ki a piacra juttatandó termékeknek az engedélyt. Egyelőre azonban a tagállami, tagállamok hatáskörében volt ez, Az Egyesült Államokban például tudják, hogy senki nem akar felelősséget vállalni az oltóanyagok lehetséges mellékhatásaiért. Elmondtam, hogy milyen sok oltóanyagot rendeltünk meg mi Franciaország, Franciaországban, ezeket nyilván be is kell adni, de ezt megtesszük, de ki lesz a felelős a mellékhatásokért? Én biológus vagyok, és tudom, hogy 1900 76-ban egy valaki már meghalt Amerikában Ford elnöksége alatt a H1N1-től, és elindítottak egy vakcina, vakcinaprogramot, amit aztán e, leállítottak, mert nagyon súlyos, káros mellékhatásai voltak. Tehát nem tudom, hogy felelős dolog-e ilyen tömeges oltást beindítani, hogyha veszélyesek a mellékhatások. Ez egy nagyon intenzív kérdés volt. Akkor még Marianna Hanakutakis a következő. Jó napot kívánok! Most szeretném megköszönni Jakab asszonynak ezt a nagyon érdekes és átfogó előadást. Én is az oltásra kérdeznék rá. A WHO céljai között szerepelt, hogy a szezonális influenzák ennek 2010-ig 75%-os legyen az oltóanyaggal való lefedettség, a legtöbb európai ország ezt nem ért el. Egy tanácsi ajánlás hasonló céllal rendelkezik. És éves nemzeti terveket is beszoktunk kérni. Azonban ez nem tartalmaz azt, hogy az érintettek között jobb legyen az információcsere és az együttműködés. A kérdésem most az lenne, hogy az ECDC hajlandó lenne-e aktívabb szerepet vállalni, ugyanúgy, mint ahogy a H1N1 oltóanyag esetében tette, abban, hogy tudatosítási kampányt folytasson a szezonális influenza ellen. És hogy jobban össze tudna-e hangolni az érintettek közötti együttműködés a különféle régiókban. Köszönöm. Nekem is lenne egy-két kérdésem. Azt említette, hogy az összes tagállamnak vannak nemzeti tervei, cselekvési tervei, katasztrófavédelmi tervei, és így tovább. Mindegyik ugyanolyan minőségű? Van valamilyen minimális norma? Vagy pedig csak jelentéseket kapnak, hogy nálunk is van terv, de hogy a részleteiben ez micsoda, az nem derül ki. Tehát van valamilyen norma, vagy standardizálás? Ezen kívül még érdekelne, hogy hány cég gyárt oltóanyagot, Általában csak két nevet hallunk a médiában, de lehet, hogy csak azért, mert a némi, német médiát hallgatom, tehát mekkora ez a piac. Tehát, hogyha azt mondja, hogy az EU lakosságának egy harmada megfertőződhet, akkor ez 150 millió embert jelent. És két oltás az összesen 300 millió adag mikor, mennyi idő alatt lehet előállítani ennyi oltóanyagot? Vagy már az első hullámban jelen van ilyen mennyiség, vagy a második, vagy a harmadik hullámban gyártják le az oltóanyagot? Most talán válaszolja meg a kérdéseket. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, bizottsági tagok. Köszönöm támogatásukat, és köszönöm a nagyon érdekes kérdéseket és megjegyzéseket. Röviden összefoglalnám válaszaimat. Mindenek előtt emlékeztetnék arra, hogy John Bowis a korábbi bizottságban nagyon lényeges szerepet játszott abban, hogy támogatott minket a kezdeti időszakban. Tehát még egyszer szeretném megköszönni jelentős támogatását. Remélem, ahogy ezt a bevezetőmben is mondtam, hogy kineveznek egy kontaktus tartót, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal zavartalanabb lesz majd az információ csere. A korábbi bizottságban is nagyon jó volt az együttműködés. Ami itt a túlreagálást, illetve a pánikot illeti, erről néhányan szóltak. Érdekes, hogy én most valahogy nem érzem annyira ezt a pánikot, mint 2005-ben. Amikor a madárinfluenza megérkezett az Európai Unióba, és az Európai Unió határaihoz közeledett, akkor tényleg pánik volt Európában, hiszen akkor ott volt a szezonális influenza, ott volt a madárinfluenza, és az emberek attól féltek, hogy a tömegjárvány vírusa megérkezett Európába. Akkor is nagyon sok információ csere történt, informáltuk a közvéleményt is. És amióta ez az influenza itt volt, azóta valahogy, mintha az emberek hozzászoktak volna, tehát most én nem érzek akkor a pánikot, de az biztos, hogy sokkal többet kell kommunikálnunk az influenzával összefüggő ügyekről. Mind az információk, mind az a tudás, amely rendelkezésünkre áll, azt el kell jutatnunk a közvéleményhez. Tehát, hogy az ember hogyan viselkedjen, hogyan tartson a bizonyos higiéniai szabályokat, mit csináljon az ember, hogyha valaki a családban beteg, vagy a munkahelyen, tehát küldjék haza a beteg dolgozót. Ezeket az információkat természetesen meg kell osztani az állampolgárokkal. És éppen ezért van egy kommunikációs hálózatunk, a bizottsághoz tartozik, de mi is részt veszünk benne kommunikátoraink is vannak a tagállamokban. Garantálnunk kell, hogy a tagállamok aktívan foglalkoznak a kérdéssel, és hogy eljutatják az információkat a közvéleményhez. Az ECDC szerepe az, hogy a legfrissebb témákat mindig eljuttassa az érintettekhez, a bizottsághoz, természetesen mi is megteszünk, de ez főleg a tagállamok felelőssége. A mi felelősségünk az, hogy támogassuk a tagállamokat. Sokan eh, kérdezek rá az oltásra, az oltóanyagokra. Ezekre szeretnék most eh, a következő körben válaszolni. Különbséget kell tennünk a szezonális influenza és az új eh, járvány között, amely a H1N1. Azt javasoljuk, hogy mindenki folytassa a normál szezonális influenza oltást, és amennyiben az elkövetkező napokban, szeptember közepén beszerezhető lesz az oltóanyag, akkor a nemzeti oltási stratégiát kövessék. Tehát a szezonális influenzával oltassák be magukat, és a különféle kockázati csoportok pedig oltassák be magukat az új influenza ellen is. Tehát a krónikus betegek, az idősebbek, tehát a 65 év felettiekre gondolok. Ők oltsák be magukat, és a szezonális influenza oltás is teljesen biztonságos. Egyet értek, hogy van a WHO-nak egy célja. Én úgy gondoltam, hogy ez 85% volt, de lehet, hogy igaza van a 75%-kal. Tehát, hogy a krónikusan betegeket és az idősöket be tudják oltani. Emlékszem a korábbi bizottsági ülések pénteken is tárgyaltunk egy EU országunkban lefolytatott vizsgálatról. 27 országból csak is ketten érik el a WHO céljait, hárman közel vannak a célhoz, és csupán tíz ország volt képes arra, hogy információt cseréljen velünk. Tehát még eléggé hosszú út áll előttünk, a bizottság közleményére várunk, hiszen mi is hozzájárultunk ehhez az anyaghoz, természetesen örülünk annak is, hogy összehangoló szerepet játszhatunk, mint ahogy ezt a múltban is megtettük. Azonban különbséget kell tennünk a szezonális influenza és a jelen influenza között. Tehát jelenleg szeretném aláhúzni, hogy a az egészséges felnőtteknek szóló oltóanyag klinikai kísérlet, klinikai teszt alatt áll, és legkorábban október elején lesz beszerezhető. Akkor az Európai Orvosi Intézet beszámol majd a klinikai tesztek eredményéről, és akkor döntenek arról, hogy törzskönyvezhető-e a oltóanyag, vagy nem. A klinikai tesztek eh, nagyon komolyak. Úgy mondanám, hogy eh, a törzskönyvezés eh, október végén, november elején következhet be, és ekkorra várható az oltóanyag. De ez csak is az egészséges felnőttekre vonatkozik. Három kockázati csoportot említettem, a gyermekeket, a terhes nőket és eh, a rossz állapotban lévőket, és az ő számukra a klinikai tesztek később kezdődnek. Tehát pillanatnyilag még nincsenek ezen kockázati csoportok eh, számára tesztek. Sajnos egy kicsit késedelmes a munka, és eh, csak is a klinikai tesztek után lehet törzskönyvesztetni a gyógyszert. Néhányan rákérdezek, hogy hány cég gyárt, a multicégek gyártják az, ölt, az oltóanyagot. Igen, ez ön volt, elnök úr, de a nemzeti tervek értelmében a nemzeti gyártók is gyártják az oltóanyagot. Ebben az esetben a, nem az EMEE törzskönyvészeti a gyógyszert. Amikor törzskönyvezésre került a gyógyszer, és beindul a tömegtermelés, akkor is lehetnek még bizonyos mellékhatások, tehát ez mindig így van az oltások esetében, de az influenza oltások általában mindig nagyon biztonságosak voltak, és néhány mellékhatástól eltekintve nem voltak rossz tapasztalataink, de az ECDC mindenképpen figyelemmel kíséri majd az oltásokat. Már jövő héten beindul a megfigyelő rendszer, tehát minden rossz mellék, káros mellékhatást figyelemmel kísérünk. Azt hiszem, hogy ezzel sikerült megválaszolnom az oltásra vonatkozó kérdéseket. Most akkor néhány egyéb kérdésre térnék át. Péter Líze a német izoláció stratégiára kérdezett rá, tehát, hogy Németország még a fertőzési fázisban van? Tehát Németországban megpróbálják a vírus terjedését úgy csökkenteni, hogy elszigetelik az új eseteket? A, hogy az országokban növekszik a betegek száma, valószínűleg a fertőzési fázistól áttérünk a tünet csökkentési fázisra. Tehát itt a pandémiás 5-ös, 6-os fázisról van szó. Tehát ez pedig azt jelenti, hogy a járvány hatását próbáljuk csökkenteni. Különféle stratégiák léteznek, nem csak az izoláció, az elszigetelés. Tehát Németország még a fertőzéses fázisban van. Elképzelhető, hogy megpróbálják a vírus elterjedését megakadályozni addig, amíg nem kapható megfelelő mennyiségű oltóanyag. Ez logikusnak is tűnik, és várnak, amíg tényleg áttérnek a tünet csökkentési fázisra. Nézzük csak a többi témát teljesen egyetértek Dagmar Ruth Bérentel, a higiéniás intézkedésekről szükség van ezekre. Úgy gondolom, hogy egy korábbi envülésen már panaszkodtam, hogy Európában nincsenek antiszeptikus termékek. Hogyha Ázsiában vagyok, akkor látom a maszkokat, akkor látom a kis felszerelést, tehát a fertőtlenítő készletet Európában is alkalmazni lehetne. Hát ezt a dolgot is ajánljuk a tagállamoknak és a bizottságnak. Nyilván pénzügyi befektetésre is sor kerül, hiszen a lehető legjobb védekezés az, hogy rendszeresen kezet mosunk, nem nyúlkálunk a szánkhoz, a fülünkhöz, orrunkhoz, szemünkhöz, így tudjuk a legjobban távol tartani a vírust a testünktől. ami a maszkokat illeti, még nem találtunk tudományos bizonyítékot, nem ellenezzük a maszkokat, de nem is igazán szorgalmazzuk. Néhány ország alkalmazza, néhány ország vásárolt maszkokat, de nincsen tudományos bizonyíték arra, hogy a maszkordása megakadályozza a vírus terjedését, de nem ellenezzük. Már Beszéltünk arról, hogy több kommunikációra van szükség. Igen, Dagmar Roth Bérend rákérdezett a szezonális influenzára is, tehát hogy mit ajánlanék az embereknek. Azt ajánlanám, hogy ahogy kapható lesz a szezonális influenza elleni vakcina, akkor az érintettek oltassák be magukat. Természetesen a nemzeti stratégiától is függ, hogy hogyan döntünk. Mi azt ajánljuk, hogy a H1N1 esetében a rizikós csoportok, a kockázati csoportok oltassák be mindenképpen magukat. Tehát velük kell kezdeni. De a nemzeti oltási stratégia a tagállam kompetenciája, és nem európai kompetencia, a nemzeti stratégia dönt, hogy hogyan oltja be a lakosságot, a kockázati csoportokat, vagy az egész lakosságot. Mind a két esetre van példa az Európai Unióban, tehát vannak olyan országok is, ahol a lakosság széles rétegeit eh, beoltják, de még nem tudjuk, hogy hogyan fejlődik tovább a vírus. Lehet, hogy egy sokkal rezisztensebb eh, formába fejlődik a második, harmadik generációban, és eh, az idősebbeket azért nem érinti most a H1N1, mert van egy bizonyos immunitásuk, és pedig az 50-es évekből, amikor az 50-es években immunisakká váltak sokan a vírus ellen. Természetesen, amikor kidolgozunk az oltóanyagot, akkor a lakosságban az immunitást is továbbfejlesztjük. Tehát a H1N1 komponens a következő vírusok ellen is jó lesz majd. munkamódszerek. Köszönöm a kérdést a munkamódszereinkre. Hogy választjuk ki a szakértőket? Mindig az átláthatóság elvét követjük, ami egy EU-s alapelv. A szakértőket, a munkatársakat is az átláthatóság jegyében választjuk ki az interneten vagy máshol is lehet jelentkezni, és egy kiválasztási eljárás van. Lehetnek a tudományos tanács tagjai, vannak tudományos tanácsaink, munkacsoportjaink, vagy van olyan, hogy csak szakértőként hívjuk be az embereket. Nagyon fontos ez a transzparencia számára, mi pedig a tanács adóinkat illeti, az EU pénzügyi előad, előírásait követjük. A szakértők csoportját általában az igazgatóság nevezi ki, egy-két szakértőt alkalmazunk, és a bérüket pedig a igazgató tanácsunk dönti, tehát nem én döntöm el, hogy ki mennyit keres. A munkakapcsolatok a szakértők eljönnek, néhány napot, hetet töltenek nálunk, a feladatuktól függően, ami pedig a civil társadalmat illeti. Tehát itt főleg a HIV, az AIDS esetében is nagyon fáradoztunk azon, hogy elérjük a közvéleményt, és most is. Az üzenetem az, hogy a klinikai tesztek eh, zajlanak, utána a orvosi szövetség megvizsgálja, a mellékhatásokról pedig természetesen tájékoztatás adunk az LCDC, e természetesen figyelemmel kíséri az ügyet. Visszafordulok most az elnökhöz. Igen, minden tagállamnak van egy eh, nemzeti terve, nem minden mindegyiknek ugyanaz a minősége, de vannak minimális normáink. A bizottsággal kidolgoztunk iránymutatókat a nemzeti tervek tekintetében. Amikor beérkeztek a tervek, akkor kidolgoztunk egy kérdőívet a bizottsági kollégákkal, a WHO-s kollégákkal, ezeket a kérdőíveket pedig az összes tagállamnak elküldtük. Tehát konvergencia figyelhető meg a cselekvési tervekben. 2005 óta jelentős haladást értünk el a cselekvési tervek viszonylatában még mindig nem mindegyik ugyanazon a szinten áll, de megfelelnek a céljaiknak most a pandémiás fázisban. Ezzel párhuzamosan az államok kidolgozták a szolgáltatások folyamatosságának a stratégiáját, és amire szükségünk van most, és ez ősszel a legfontosabb, hogy a tagállamokkal átnézzük a cselekvési terveket a H1N1-ről való új ismereteink fényében. Úgy gondolom, elnök úr, hogy az összes kérdésre sikerült most válaszolnom. Köszönöm. Köszönöm ezt az első kört, akkor bele is csapunk egyből a második körbe. François Klostet kap elsőként szót. Köszönöm szépen. Megköszönöm azt is, hogy eljött hozzánk. Nagyon érdekes hallgatni önt, nagyon aktuális kérdéseket tárgyalunk ugyanis. Nagyon röviden szeretnék kitérni arra, amit már elmondott. Az Európai Bizottság egy közleményt jelentett be a pandémiára való felhívást ugye szeretnék, ha kiteljesedne, és nem szabad elfelejteni a pandémia mellett a szezonális influenzát, influenzát sem. Tudjuk, hogy speciálisan a H1N1 fertőzésre, illetve annak kockázataira készültek fel inkább a tagállamok, nem pedig a szezonális influenza elleni oltásra buzdítottak. Ezt megfigyelhettük. Vannak olyan kockázatok, hogy esetleg most egy vitát indítunk el, vannak, akik azt mondták, hogy túlságosan sokat teszünk, nem érdemes most ennyit vacakolni ezzel, miközben közben haladhatunk azért egy pandémia felé. Aztán akik azt mondják, hogy tessék, miért nem oltottak be bennünket, azok pedig pánikot keltenek. Az oltóanyag iránti igény ismert, az információ igény is megvan, a tájékoztatás zajlik, de lehet, hogy a szezonális influenza elleni oltások iránt nem jelentkezik majd akkora irá, igény, is nincs is ennyi információ. Szeptembertől kezdődően megkezdődik majd az oltás, most kezdik ütni és verni a dobot, hogy menjenek el az emberek beoltatni magukat. De ha azt mondjuk, hogy a normális oltás elkezdődik, támogatjuk a laborokat, illetve hát még jobban terheljük ezeket egészen pontosan, akkor mindenképpen úgy kell eljárni, hogy külön tekintsük a szezonális vírust a H1N1-től. Tehát nagyon világosan el kell választani ezt a két területet. A kérdésem az, hogy e tekintetben milyen konkrét lépéseket terveztek. Aztán egy másik téma. Röviden már szólt erről Jakab asszony, a TBC, a tuberkulózis. Abból indultunk ki, hogy Európában nem fog újra előfordulni a TBC, mégis felütötte a fejét. És ezért szeretném hallani öntől, hogy milyen javaslatokat lehet tenni annak érdekében, hogy visszaszorítsuk ezt a betegséget. Köszönöm szépen, mondja Pródi képviselő. Köszönöm Jakab asszonynak a jelenlétét és a munkáját is. Most már nagyra értékeljük az, hogy léteznek ilyen grémiumok, amikor egy pandémia esetlegesen kitörhet. Én a magam részéről nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen intézet létezik, amely az egész Európai Uniót szolgálja, és amely úgy tűnik, hogy nagyon hatékonyan végzi a munkáját. Most hadd térjek rá valódi kérdésemre. Nem vagyok szakértő, ebben a témában és ezekben a betegségekben sem vagyok jártas, de olvastam egy javaslatról, amely egy matematikai modellről szólt, és ezek a matematikai modellek, amelyekről olvastam, azt mutatják, hogy az oltások számát minimalizálni lehet, ha azon személyek körére korlátozzuk őket, akik lehetségesen terjesztői lehetnek a betegségnek. Tehát nem csak a veszélyeztetett csoportokra kell korlátozni. A kérdésem az, hogy igaz-e ez? A második kérdésem. A fertőzés lehetőségei, a fertőzés tulajdonképpen a légcsövön keresztül történik, és nyilván a higiénia kulcsfontosságú a e tekintetben, ennek megelőzése tekintetében. Azonban nem tudom, hogy például a különböző termek, vagy akár kezelőknek, orvosi rendelőknek a szellőztetése nem lenne elegendő, amennyiben ez így van, hogyha levegővel terjed ez a vírus. Aztán nem lehetne esetleg oltástól eltekinteni, és valamilyen szájon átszedhető gyógyszerformájában védő anyagot magunkhoz venni. Hiszen ez akkor ugyanaz az útvonal időzében, mint amelyen a keresztül a fertőzés terjed. Erre vonatkozóan szerettem volna hallani öntől, hogy eh, az LCDC hogyan is vélekedik az ilyen javaslatokról. Köszönjük szépen. Következő felszólaló következik. Köszönöm, elnök úr. Árzenis asszony úr kapott szót. Kezdődik az iskola. Ezért szerettem volna Jakab asszonytól megkérdezni, hogy a központ miket tervez a megelőzéssel kapcsolatban a pandémia terjedés, terjedésnek megelőzése szempontjából. Perello képviselő. Köszönöm. Köszönöm a megállapításokat. Azt kell mondjam, hogy Néha az a benyomásom, hogy megkapjuk a tájékoztatást, megkapjuk az információkat az egyes országok vonatkozásában, és a különböző veszélyeztetett csoportokat is külön kezelik. Ma azt hallottuk itt, hogy a gyerekek, a kronikus betegek és a terhes anyák az igazán veszélyeztetettek. De aztán azt mondta, hogy a gyerekeket és a veszélyeztetett anyákat, terhes anyákat kellene beoltani, dacára annak, hogy nem is tudjuk pontosan, hogy az egészséges felnőtteknél milyen mellékhatásai vannak az oltásoknak. Hát azt gondolom, hogy ezt nyomon kellene követni. 2005 óra, 5 óta léteznek a nemzeti tervek, ugye kapcsolatokat tartanak a nemzeti hatóságok az ön centrumával, éppen ezért a kérdésem a következő. Léteznek bizonyos kritériumok, amelyek mentén meghatározzák a veszélyeztetett csoportokat. De Megerősíthető-e e az, hogy minden ország ugyanazokat a kritériumokat alkalmazza, amikor definiálni kívánja ezeket a veszélyeztetett csoportokat? Hogyan járnak el valójában? Köszönöm. Ez Kuradakis képviselő, majd Doris. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném Jakab asszonynak megköszönni ezt a kiváló prezentációt. Két rövid kérdésem volna. Az első. Azt mondja, hogy most már ugye a fertőzéstől lassan az enyhítés felé kell elmozdulnunk, illetve hát itt tartunk. Amennyiben vannak kezdeti tanulságok, akkor melyek azok, amelyeket le tudunk vonni? Tudjuk, hogy várható, hogy esetleg patogénebb vírus a mostani mérsékelthez képest. Az elmúlt pár évben illegális migrációt figyelhetünk meg az unión belül, és a kérdésem az, hogy felmérték-e a, ennek a migrációnak a befolyását a fertőzések számának változására vonatkozóan. Majd pedig Anna Westlund. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy egy kicsit más lesz a véleményem most. Igazából megijesztjük az embereket, de én is félek, és minél jobban, minél többet hallok, annál jobban megijedek ettől a dologtól, és azt szeretném elmondani, hogy igazából más lenne szükség, mint arra az információra, amit a kormányzatok adnak az országnak. Például a svéd kormányzat azt mondja, hogy az oltás október elején kezdődik, és először a terhesnőkkel, gyermekekkel és a krónikus betegekkel. Tehát ők a kockázati csoportok, őket október elején beoltják, és akkor utána november közepétől lehet a nagy közönséget is beoltani. De lesz elég oltóanyag? Tehát, hogyha még nem tudjuk, hogy egyáltalán jóvá hagyják-e, akkor hogy lehet ilyet mondani? Tehát hogy lehet az, hogy az ECDC és a nemzeti kormányzatok között ennyire nincs kommunikáció, és hogy ennyire eltérnek a álláspontok? tehát Svédországban például az iskolákba is el kell jutni. A gyermekem is most kezdte el ismét a tanévet, és az iskolákban is el kell kezdeni az információterjesztés, és látjuk például, hogy Svédországban az influenza is jelentősebb lett tehát a kérdésem az, hogy hogy lehetnek ekkora különbségek az önök információi és a svéd kormányzat információi között? Tehát egyszerűen a svéd kormányzat nem tudja, hogy még nincs elég oltóanyag, vagy még nem lesz kész az oltóanyag? És köszönöm a kollégáimnak is a kérdéseket itt az előbb, tehát hogy több információra van szükség. És egy kicsit arról is szeretnék hallani, hogy a rezisztens, a antibiotikum rezisztens vírusokkal szemben milyen stratégiája van? Hiszen itt a svéd mezőgazdasági miniszter azt mondta, hogy az állatoknak kevesebb antibiotikumot akarnak majd adni. Tehát az antibiotikumok ott vannak a, az ételben, és az azt jelenti, hogy számos vírus rezisztens lesz az antibiotikumokra. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni, vagy van valamilyen statisztika erről? Köszönöm. Ja, wenn ich dann äh, Hogyha szabad nekem is egy kis kiegészítést eszközölnöm, hiszen a közvélemény és a médiumok, a polgárok is kérdezés, kérdeznek tőlünk. Azt hallottuk itt öntől, hogy globálisan, kiválóan felkészültünk erre a pandémiába. Mi volt a koordináció a 27 tagállam között? Elmondta ön, hogy vannak itt minimum standardek, erre majd még válaszolhat. De például a prevenció vonatkozásában voltak-e minimális követelmények? Higiéniára gondolok itt. Tudom, hogy Németországban a tartományok szintjén ö, ö, intézkednek, tehát 16 különböző szabályzás lehet akár életben. Láttuk a tévében, hogy érdemes kezet mosni, és a többi, és a többi. De EU szintű ajánlások hogyan kerültek megfogalmazásra. Aztán a szolidaritás, ön is említette ezt a kifejezést. Mit jelent ez konkrétan? Azt hallom, hogy az intenzív osztályoknál a lélegző berendezéseket meg kellene duplázni. Akiknek 20 volt, az legyen 40. Ez kivitelezhető? Hogy, hogy működik ez a gyakorlatban? Én is kaptam már olyan kérdést, hogy hogy lehet, hogy egy másik ország azt válaszolja, hogy nem, egyszer nem tudok erre lépni. Nem áll módomban. És hogyha ezzel kapcsolatban esetleg tudna még egy pár szót mondani. Ez volt akkor az utolsó kérdéskör, és akkor hallgatjuk a válaszokat. Elnök úr, ha megengedi, akkor az utolsó kérdéssel kezdeném, az EU-s koordinációval. Ez egy nagyon érdekes kérdés, érdekes kérdés, és azt kell mondanom, nagyon jó a koordináció itt az EU-ban. Részben a tagállamok, a bizottság és az LCDC e között, a már létező mechanizmusok mentén, ugye létezik a korai figyelmeztető rendszer mechanizmusa, és aztán tudjuk, hogy a betegség megelőző grémium is végzi a munkáját. Jelenleg éppen a svéd soros elnökség és a Kipriánó biztos, korábbi biztos és a jelenlegi biztos is, Vasilió biztos asszony is felkarolta ezt a témát. Formális és informális ülések is összehívásra kerültek, és napirendükre tűzték ezt a fontos kérdést és ebben a fél évben egy pandémiás témában dolgozó workshopot is összehívtak. Egy közlemény is bizonyára megfogalmazásra kerül, az a kapcsolatban, hogy az oltási kérdésekkel hogyan is kell bánnunk a jövőben. Az legutolsó informális tanácsi ülésen itt a svéd soros elnökség alatt is nagy hangsúlyt fektettünk erre. Tudjuk, hogy Európában vannak olyan tagországok, amelyek nem készültek föl ugyanolyan mértékben a megelőzés tekintetében. Úgyhogy ez valóban egy nagyon érdekes kérdés, hogy az Európai Unió hogyan tud, illetve hogyan fog ezzel a problémával szemben fellépni. Én további fejlődést várok egyébként. Azt emeljem ki, hogy a bizottság által vezetett megelőzés keretében napi szinten eszmét cserélünk, információt és tapasztalatot cserélünk a VRS keretében. És megfelelő tájékoztatás birtokában a bizottság is reagál ezekre a, az adatokra. Nagyon fontos ebben a tekintetben, hogy a tagállamok is felelősséget vállaljanak, nyilván megfelelő adatok, információk birtokában tehetik csak ezt. Azt mondhatom tehát összefoglalóan, hogy kiváló a koordináció a tagállamok, a bizottság és az LCDC e között, amire szükség is van hiszen nagyon sokszor ugye a kockázatfelmérés és aztán a, a gyakorlatban való lépések között nagy a, a különbség, tehát a válságkezelés utána másként történik. Most azonban a közegészségügyi lépéseket a tagállamok foganatosítják, ezeket a bizottság koordinálja, de az ECDC-nek is nagy beleszólása volt, és nyomon is követi ezeket. A három félnek az együttműködése, tehát elengedhetetlen, ugyanis ha ez nincs meg, akkor összeomlik az egész rendszer. A három fél közötti koordináció azonban jól működik, efelől megnyugtathatom önöket, és ezért jól fog működni itt a felkészülés a pandémiára. Grosztet asszonynak hagy mondanám, hogy a szezonális ö, oltókampány mögött nyilván ott van a tudományos indokolás. Mindenkit megnyugtathatok, hogy megvan az oltóanyagoknak a listája. A minisztereknek is elmondtuk, hogy a szezonális influenza esetében ismerjük a számokat, 2000 ember esik sok, szinte minden télen áldozatul ennek a szezonális influenzának, ezért kulcsfontosságú, hogy ezeket az információkat tudassuk a közvéleménnyel, és biztosítsuk, hogy az oltóanyagok rendelkezésre állnak. Minden alkalommal, amikor erre esélyem van, miniszteri szinten, bilaterális szinten, megkérdezem és kikérem a, az aktuális friss információkat azzal kapcsolatban, hogy hol is tartanak az oltással. Azt kell mondanom, hogy a tudomány egy nagyon fontos dolog, de a másik oldalon nyilván a támogatás biztosítása is ugyanolyan lényeges. Ami a TBC-t illeti, igen, az Európai Unióban átlagosan a TBC esetek száma nő. Az új tagállamokban akik 2004-ben csatlakoztak. Azt kell mondanom, hogy néhány országban ezek közül magas a TBC ráta. A balti államokban például stabil ugyan ez az arány, de komoly a helyzet. Ezért nagyon fontos, eh, hogy a TBC vonatkozásában legyen egy cselekvési tervünk, ezt a bizottság kérte tőlünk, és a tanácsi következtetések alapján fogalmaztuk meg, éppen a végrehajtásnál tartunk. A nemzeti tervekkel igyekszünk ezeket összhangba hozni, összhangba hozatni. A svéd kollégának hagyd mondjam el, hogy az egyik prioritásunk éppen az antibiotikumok használatával függ össze, de nem is az állat jólétel és az állategészséggel kapcsolatban, mondom ezt. Az antibiotikumok felügyelt használatáról olvashattunk már, a tanács is kiadott bizonyos kézikönyveket erre vonatkozóan. Az, hogy ezeket a tanácsi következtetéseket hogyan hajtják végre, hát ezt ellenőrizni kell, ugyanúgy ki kell menni a gyógyszeripari cégekhez az ellenőrzés érdekében. De nagy a különbség például a dél-európai és az északi országok között. Északon például az antibiotikumokhoz való hozzáférés igen korlátozott, mert nagyon nehéz beszerezni a vényeket. El kell menni az orvoshoz, mindenféle vizsgálatnak, tesznek kell magát alávetni a betegnek, és így is nehéz nehéz beszerezni a, a vénköteles antibiotikumokat. Délen más a helyzet. Hát látják, hogy három rétű a különbség, és ez aztán a rezisztenciában is jelentkezik. Háromszor olyan magas a déleurópai országokban a, a, az antibiotikumok, antibiotikum rezisztencia, mint az északi országokban. Van egy új kezdeményezés, ami egy tematikus nap, a múlt évben rendeztük meg először, és igyekszünk felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy az antibiotikum rezisztenciát hogyan lehetne megelőzni. Elfelejtettem Péter Líze úrnak válaszolni a klímaváltozással kapcsolatos kérdésére. Nos, amit tervezünk, azok különböző adatbázisok, különböző ügynökségeknél, a metalurgia, aztán az emberek által terjesztett járványokkal kapcsolatosan az egészségügyi ügynökség munkáját tekintve Kopenhágában. Fontos lenne ezeknek az adatbázisoknak az összekapcsolása és az adatok elemzése, hiszen sokkal több információt és tudást tudunk leszűrni az egyesített adatbázisokból, mint hogyha ezek külön-külön működnének, és az éghajlatváltozás szempontjából ez egy nagyon lényeges elem lenne. Ez egy közös erőfeszítés, és a többi ügynökséggel és a bizottsággal remélhetőleg sikerül is dőlőre jutnunk. Pródi úr kérdésére válaszolván a belélegzéssel kapcsolatban természetesen igaza van, a légutakon keresztül terjed egyrészt a vírus, másrészt pedig a kezeken keresztül, amit ugye higiéniás intézkedésekkel meg lehet előzni. Egyelőre nem tekintettük meg a belégzésnek a kérdését, de azt hiszem, hogy igaza van, hiszen például ha repülő vel utazunk, ott a szellőző rendszeren keresztül nagyon könnyen elkaphatjuk ezeket a vírusokat, sőt, akár a, az otthon alkalmazott szellőző berendezéseken keresztül is. Megjegyzem, amit mondott, hazaviszem, és tovább fogunk dolgozni ezen a kérdésem. Az iskolák bezárását illetően ezt is nagyon aktívan tárgyaljuk. Egyelőre nem ajánljuk az iskola bezárást, de az aktív iskola bezárás, de a passzív iskola bezárás lehet esetleg ö, aktuális. Például, hogyha a gyerekek fele, vagy a tanárok fele megbetegszik, akkor lehet, hogy szükség lesz iskola bezárásokra. Egy népegészségügyi döntésnél, például az iskolák bezárásánál azt kell felmérni, hogy az előnyök -e súlyosabbak, vagy, az, vagy a hátrányok, tehát hogy ez mennyire fogja me, megbénítani a társadalmat. Hogyha a gyerekek nem mennek iskolába, akkor természetesen otthon kell, hogy legyenek ugye akkor nem tudnak játszótérre járni. Emiatt a szülők egy része is otthon kell, hogy maradjon, hogyha ők otthon maradnak, és közüttük esetleg sok az egészségügyi dolgozó, akkor ennek szintén kihatása van az egészségügyi szolgáltatásokra. Tehát meg kell, hogy legyen a megfelelő egyensúly ezeknél a kérdéseknél. A járvány csúcspontján nyilván megvan annak az előnye, hogy a gyermekeket otthon tartsuk, de nagyon óvatosan kell súlyozni az előnyöket és a hátrányokat ebben a kérdésben az ECDC úgy döntött, hogy nem ajánlják egyelőre az transatlanti rész hasonló szervezetei nem ajánlják az iskola bezárást, Európában még nem hoztunk erről döntést, de egyelőre nem támogatjuk aktívan az iskola bezárások idejét, illetve ötletét, ha csak nem jelenik meg majd tudományos bizonyíték arra, hogy ez érdemes megvalósítandó intézkedés. A gyerekek ugye elkaphatják bárhol máshol is a vírus, nem csak az iskolában. Jelenleg ezt tudom mondani, de mint ahogy mondtam, erről még nem született konkrét döntés. A koordinációról már szóltam. A koordináció nagyon jól folyik az Európai Unión belül, tehát ennek örülhetünk mindannyian az Európai Unió visszaszorító, megakadályozó stratégiái szerintem a kezdeti szakaszban nagyon jók voltak. Az országok nagyon sokáig tárgyaltak arról, hogy az első szakasz meddig tartson. Az első szakasz első fázis tapasztalatait megosztottuk az országok között, és az országok nagyon komolyan vették ezt a feladatot. Nagyon fontos volt ez a döntés, hogy mikor térnek át az enyhítő, a tünetenyhítő fázisra. Tehát elmondhatom, hogy nagyon komolyan átgondolták az első fázis tanulságait. Természetesen most már a többi fázisból is vannak tapasztalataink, és ez, ezt majd a jövő generációkkal is meg fogjuk osztani későbbiekben. Az illegális bevándorlás kérdése a portugál elnökség alatt is fontos téma volt. Portugál elnökség oda megkérte az ECDC-t, hogy adjon egy bizonyos elnökségi következtetése szakértői véleményt, és itt különösen a megelőzhető, illetve oltóanyaggal megelőzhető betegségekkel kapcsolatban véleményt alkottunk, ilyen például a hímlő, és készítünk egy dokumentumot, amely ezen, ebben a tárgyban nem sokára elérhető lesz a honlapunkon. Már két fejezete kész van. Svéd kollégámnak azt mondanám el, hogy ahogy mondtam, a klinikai vizsgálatok még mindig folynak az oltóanyaggal kapcsolatban, a H1N1 ellen. Minden attól függ, hogy mikor fejeződnek be a klinikai vizsgálatok. Vagy szeptember végéről vagy október elejéről lesz szó, és akkor egy meglehetősen gyors engedélyezési törzskönyvesztetési eljárás fogunk indítani az mea belül. Hogyha a klinikai vizsgálatok jól mennek és időben befejeződnek, és hogyha a meggyorsított eljárást minél előbb el tudjuk végezni, és hogyha meg lesz annak a hogyha meg, meggyőzőnek tartják az EMEA-ban a klinikai vizsgálatok eredményeit, akkor október végén láthatjuk majd az első sorozatokat. Október végén fog az oltóanyag első adagja megjelenni. Természetesen nem lehet majd az első szériákból mindenkit beoltatni. Ez egy hosszadalmasabb folyamat, után sikerül majd, de hogyha minden az ütemtervnek megfelelően történik, akkor október végére a H1N1 oltóanyag első szériái meg fognak jelenni a piacon. Tehát nem a kockázati csoportokról beszélünk, a kockázati csoportok más téma, ahogy tudom, azokna, az azokra vonatkozó vizsgálatok majd utána fognak elkezdődni, tehát a terhes nőkre és a gyerekekre vonatkozó klinikai vizsgálatok. Ez roppant érdekes volt, és nagyon fontos. A következő hetekben, hónapokban biztos sok kérdést kapunk. Nagyon fontos az, hogy létezik az ECDC, a jövőben is együtt működünk, megpróbáljuk a parlamentet is képviseltetni az igazgató tanácsban. Köszönöm, hogy eljöttek, és sok sikert kívánok. Az ülést berekeztem, köszönöm a tolmácsoknak munkájukat. Holnap 10 óra 30-kor folytatjuk, 9-kor a koordinátorok ülése lesz.